Következők a jelöltek. Corina Kretu, Richard Czarnecki, Ildiko gal Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Myrit McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Olli Rehn, David Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramon Luis valcrcel Siso, Adina Joana Valean und Rainer Wieland. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir mitgeteilt. A jelöltek közölték, hogy velük egyetértésben született meg a jelölésük. Most pedig akkor átérünk magára a választásra. Először is két új szavazatszámlálót kell kijelölnünk, mert az első körből két kollega nincs jelen. Én húzom ki a neveket. Ole Ludvigson az egyik. Oh, Peter Lundgren. Peter Lundgren. Péter Lundgren, a pedig a másik képviselő. Keressük, itt van a teremben? Lundgren képviselő? Igen, itt van. Nagyszerű. Also, Herr Ludwigson und Herr Lund Ludwigson és Lundgren urak tehát az új szavazatszámlálók. Ludwigson az E-től G-ig terjedő soron Lundgren úr pedig a H és k terjedő neveket tartalmazó urna mellett fog papírokat fogadni. Hölgyeim és uraim, miután a szabad posztoknak a számát túlhaladja, meghaladja a jelöltek száma, és a 17 per 1-es házszabályt léptetjük életbe, fogjuk alkalmazni. Egyszer fogom felolvasni, hogy értsék, hogy miről is van szó. Ezt ki, követően pedig elmagyarázom, hogy hogyan járunk el. Az alelnököket egy szavazatlapon fogjuk megszavazni, 14 jelöltünk van az első körben, amennyiben az abszolút szavazatok számát megkapják, akkor a nekik rájuk leadott szavazatok sorrendjében fognak megszavazásra kerülni. Ha nem tudjuk az összes alelnököt megszavazni, akkor ugyanilyen feltételek mellett második fordulóra kerül sor, annak érdekében, hogy a szabad helyeket el tudjuk osztani. Amennyiben szükség lesz harmadik fordulóra, akkor már csak relatív többségre van szükség. Szavazat egyenlőség esetén a magasabb korú jelölt kerül megválasztásra. Mindenkinek kiosztottuk a borítékokat, illetve a szavazólapokat kérem, hogy ezeket a e, lapokat használják, és a név mellett, a jelölt neve melletti kis boxot e, x be. Hölgyeim és uraim, egy nagyon fontos dolgot jelentenék be, 14 alelnököt kell megválasztanunk, ezért 14 szavazatuk lehet maximum. A több mint 14-et tartalmazó X-et tartalmazó szavazólapok érvénytelenek. Lehet egyet megjelölni, de maximum 14 X szerepelhet egy lapon, minden ezen felüli tartalmazó szavazólap érvénytelen. Igaz, hogy még nem nyitottam meg a szavazatok leadását, de ha úgy kívánják, tessék, akkor szavazzanak. Most pedig akkor megnyitottam. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. Das ist doch jetzt sinnlos. Köszönöm szépen, elnök úr. A 17-es cikk alapján szólalok föl, és ez nem zárja ki azt, hogy az alelnök jelöltek is felszólaljanak. Nem mondom, hogy mindenki kapjon 5 percet, mint az elnök jelöltek, de szerintem egy-egy perc elegendő lett, vo- lett volna, tehát lett volna hogy megtudjuk, hogy kit is szavazunk meg, vagy kire szavazunk. Ez nagyon hasznos lett volna, és az átláthatóság ügyét is segítette volna, hiszen nagyon sok új képviselő van közöttünk. Láthatja, kedves kollega, hogy ez most már csak elméleti kérdés, melyet nem tudunk megvitatni, hiszen a kollégákat eh, é, kollégákban égett a vágy, hogy leadják szavazatukat, mielőtt megnyitottam volna a szavazást, ez pedig azt jelenti, hogy a demokrácia önnön útjára, saját dinamikájával önnön útjára lép. Igaza van, de most már nem tudunk mit tenni.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 Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage... Hölgyeim és Uraim, még egyszer felteszem a kérdést, hogy minden képviselő leadta a szavazatát. Szavazott-e tehát mindenki? meine damen und herren meine abschließende frage haben utoljára kérdezem hogy szavazott e mindenki dann frage ich ob die stimmzähl akkor pedig megkérdezem, hogy a szavazatszámlálók is uh, szavaztak-e. das ist der fall dann ist der wahlgang ez, ez megtörtént, ezzel lezárjuk a szavazást, és kérem a szavazatszámlálókat, hogy az erre egy egyes terembe fáradjanak, az ülést felfüggesztjük, és utána pedig a csöngővel jelezzük, illetve a képernyőn olvasható, hogy kezdődik az ülés. Egyelőre az ülést felfüggesztjük.